Azonnal elkezdjük. Nagyon késő van. Rögtön elkezdjük a következő napirendi pontot. Nagyon erős késésben vagyunk. Nem tudom, hogy a bizottság érte görögül, nincsen fejhallgatója. Tehát a következő pont a napirendünkön Üdvözlöm a bizottság képviselőjét, a kül- és biztonságpolitikai főképviselőt. És pedig az ukrán helyzetről szeretnénk eszmét cserélni. A főképviselő nem lehet itt éppen ezért Füle úr képviseli. Füle úr, öné a szó. Thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Az alelnök asszony, Keti Ashton kért meg engem arra, hogy a következő nyilatkozatot